Dichiaro ripresa. Megnyitom az Európai Parlament ülését. 2017. március másodikán ért véget az előző. Kedves kollégák, mielőtt megkezdjük ezt az ülést, szeretném együttérzésemet kifejezni, és elmondani, hogy közel állok azokhoz, a közel vagyok azokhoz a